So, colleagues, uh, we uh, begin again on our agenda. It was... Úgy terveztük, hogy 9 óra 40-kor folytatjuk, most már 9 óra 40 is elmúlt, amiért elnézést kérek, de most már az összes kolléga itt van, úgyhogy meghallgatjuk a kisebbségek védelmét szolgáló uniós át, átfogó uniós rendszer felé című tanulmányt, amelyet a szakbizottságunk kért a 2017-es LIBE kutatási program keretében, és a mai prezentáció kapcsolódik a rendünkhöz. Ugye Nagy úr dolgozik egy eh, saját kezdeményezésű jelentésen ebben a témában, amelyet majd június 4-én fog eh, a Libében ismertetni, úgyhogy azt hiszem ez más kollega számára is eh, fontos lehet. És most minden további nélkül meg is adnám a szót Lina Fosszülütének, az Európai Politika Tudományi Központtól, aki társ szerzője ennek az előadás, ennek az anyagnak, úgyhogy meghallgatjuk, hogy ismertesse a tanulmányt. Good morning! Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen a meghívást, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget, és ismertethessük, ismertethetjük most ezt a tanulmányt. Először is köszönjük a Liga Bizottságnak, hogy kérte ezt a tanulmányt, és a DG IPOL-nak köszönjük, hogy hozzájárultak a tanulmányhoz, és felülvizsgálták a, felügyelték a munkákat. Sergio Carrera, Petra Bart, Elspeth Gált és jó magam vettünk részt ebben a munkában és a szakértőket is bevontuk, akik az Szevelina Rusinovát, Suzi Legret, aki a vallási kisebbségekkel, és Bastian van der Velde, szakértőt is bevontuk, aki a nyelvi kisebbségek eh, helyzetével foglalkozott. Az EU egyik eh, szlogenje, és eh, ezt hallhattuk, ez a sokszínűségben az egység. Kérdés, hogy ezt az egységet és ezt a sokszínűséget hogyan tudjuk védeni. Van-e vajon egy átfogó kisebbségvédelmi mechanizmusunk jelenleg? ugyanis erre szükség van. A jelenlegi kontextusban, amikor a nacionalizmus, az antiszemitizmus és a ellenes retorika is egyre inkább előre tör, és a nyilvános politikai vitában is egyre inkább jelen van. Ezt tapasztalhattuk a Brexit kapcsán, illetve a közelmúltbeli választások során, amikor a kisebbségek a különböző politikák kárvalótjaivá válnak. Hogyan készítettük el ezt a tanulmányt? 170 oldalas, de azért ne jegyenek meg, amikor ezt a kezükbe veszik, ugyanis ennek a tanulmánynak jelentős része mellékleteket tartalmaz. Abból indultunk ki, hogy mi a jelenlegi nemzetközi helyzet, a nemzetközi rendszer, melyek a gyakorlati kérdések a kisebbségekkel összefüggésben jelenleg, és hogyan tudjuk ezt a kérdéskört a jogállamisági mechanizmussal jobban összefüggésbe hozni, úgy, hogy a kisebbségek tényleges védelmet kapjanak, még akkor is, hogyha a jogállamiság csorbát szenved. A megközelítésünket a demokrácia, az alapvető jogok és a jogállamiság háromszögébe helyeztük, ebbe ágyaztuk. Ez volt az a három pont, amely érintetlen kell, hogy maradjon, és ezt, ezeket stabilizálnunk kell. A de a diszkrimináció mentesség kell, hogy a középpontban álljon. Ez egy kettős megközelítés. Egyfelől itt egy közösség jogairól van szó, egy valami adott jogot kell biztosítani, egy konkrét vallási, kulturális vagy nyelvi sajátosságokkal rendelkező közösségnek, másfelől pedig a diszkrimináció mentesség a kulcsfontosságú eleme az EU alapértékeinek és a jogállamiságnak is. Amit fontosnak tartottunk, hogyan védjük a kisebbségeket, amikor a rasszizmus és a diszkrimináció strukturális formában, strukturált formában jelenik meg. Az etnikai, illetve nyelvi kisebbségeket hogyan tudjuk védeni. A cigány ellenességre, a rom ellenességre helyeztük a hangsúlyt mert ez a fellépés egyik fontos ösvénye az antiszemitizmus, illetve az iszlámofóbia a vallási jogok szempontjából szintén a középpontba került. Arra ösztönözzük az unió tagállamait, illetve egy előcsatlakozási államot, Szerbiát, hogy ezeket a kérdéseket vegye figyelembe. Egy ágazatközi megközelítést is figyelembe vettünk. A kisebbségek státusza, illetve a jogok gyakorlásának lehetősége függ a státuszától, a kisebbség státuszától is, tehát attól, hogy uniós állampolgárok, harmadik ország állampolgárai, vagy egy adott ország helyi állampolgárai-e. A mi megítélésünk szerint, a mi megítélésünk az, hogy a helyzet ennek függvényében jelentősen változott. Attól függően, hogy valaki menedékkérő vagy harmadik ország állampolgára volt-e, A civil társadalom online felmérés adott válaszaiból az derült ki, hogy nagyon csekélyek a jogérvényesítési lehetőségek. Vannak hagyományosabb megközelítések is. Fókuszcsoportokat tanulmányoztunk. 11 tagállamra terjedt ki a felmérésünk az esélyegyelőségi intézetekkel is együttműködtünk, az Equinettel együtt, a kisebbségi jogvédő szervezetekkel eh, szintén eh, együttműködtünk. Egy eh, jelentős megállapítása a felmérésnek az volt, hogy amikor problémák merülnek fel a jogállamisággal, a diszkrimináció intézményesített formái lehetnek egy bizonyítéka annak, hogy a jogállamiság csorbát szenvedés, ez visszaüthet a kisebbségek helyzetére is. Ezért megvizsgáltuk azt, hogy a jogállamiság kerete hogyan lehet egy módja annak, hogy garantáljuk a különböző kisebbségek jobb jogérvényesítését. Jelenleg az Európai Unióban a lakosság 8%-a kisebbségi háttérrel rendelkezik, és 10% a nyelvi kisebbség. Ott van ugye a szerződésben a második cikk, amelynek értelmében a kisebbségekhez tartozó személyek jogai, ezeket garantálni kell, és az alapjogi karta is kitér erre. A tagállamok elkötelezték magukat a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása mellett, illetve vannak diszkrimináció ellenes cikkek is. Számunkra nagyon érdekes volt megvizsgálni azt, hogy az EU sajátosságai hogyan érvényesülnek. Vannak különböző irányelvek ezzel összefüggésben. Gyakran a kisebbségek jogait, főleg a nemzetközi szervezetekre bízzák, mint hogy az ő feladatuk a kisebbségek jogainak biztosítása, mint az EBS e vagy az Európa Tanács. Ugyanakkor vannak különböző európai jogi sajátosságok, és itt nem lenne szabad harmadik szervezetekre hagyatkoznunk, mint az Európa Tanácsra, hogy ők jelezzék azt, hogyha egy probléma felmerül az Európai Unión belüli jogrendszerekkel. Például, hogyha a romákat intézményesített diszkrimináció sújtja, ez alááshatja a bűnügyi és igazságügyi együttműködésbe vetett kölcsönös bizalmat, amennyiben Tudjuk, hogy például a romák jogait nem garantálják, nem hallgatja meg őket, és nem veszi figyelembe az ő érdekeiket az igazságügyi rendszer, vagy például, hogyha a börtönökben jelentős mértékű, túlzott mértékű a romák aránya, ez a kölcsönös bizalmat aláássa. Éppen ezért ezt meg kellene vizsgálni. és ezt a problémát megerősítette számos bírósági ítélet is, amit az, Európa, az Emberi Jogok Európai Bírósága hozott. Azt is tapasztaltuk, hogy az Európai Unió rendkívül proaktív, például a romák integrációjával kapcsolatban. Ez egy örvendetes lépés, amely a jó irányba mutat. Ugyanakkor az az előfeltételezés, hogy itt csak gazdasági jogokról van szó, ez nem veszi figyelembe az intézményesített diszkrimináció egyéb formáit. Amit szintén hangsúlyozunk, az az, hogy az új programozási időszakban szükség van egy olyan programra, amely a cigány ellenességet küzdi le, és amely a romák jobb integrációját segíti elő. A roma közösségek képviseletét is javítani kellene az intézményekben, és ezáltal jobban fellépni az intézményesített diszkriminációval szemben. Ami a gyakorlati kérdéseket illeti, a civil társadalom finanszírozás, illetve a függetlenség szempontjából megvizsgáltuk, hogy ki az, aki képviseli a kisebbségeket. Ez nemzeti szinten egy, gyakran egy küzdő tér. Azt tapasztaltuk, hogy az esélyegyenlőségi testületek finanszírozása, illetve jogérvényesítő képessége kulcsfontosságú. Az egyik fő kihívás és fő probléma, amelyet tapasztaltunk, és amely a mellékletekből is egyértelműen kiderül, az az, hogy a nem megfelelés a különböző nemzetközi mechanizmusokban, mint az UPR, vagy a faj diszkrimináció felszámolásáért küzdő biztos, bizottság, vagy a nők diszkriminációja elleni küzdelem szempontjából azt figyelhetjük meg, hogy a nemzetközi és regionális szabványon kafaló nem megfelelés újból és újból jelentkezik. Egyfajta fásul, elfásultságot tapasztalhatunk a kormányzatok részéről. Megszokottá válik a kisebbségi jogokkal kapcsolatos kitételeknek való nem megfelelés. 11 országot vizsgáltunk meg a tanulmány keretében. Az egyik fő kérdés az az, hogy a nemzetközi és regionális mechanizmusok keretében jelentős a hajlandóság, a szándék. Úgy tűnik, hogy a kormányzatok számára fontos a nem megfelelés ezen szabványoknak, de vannak ellenkező esetek is, és a különböző döntések nyomon követésének hiánya, illetve az ellenőrzés hiánya egy olyan terület, amelyen az Európai Unió nagyobb szerepet is betölthetne. Egy másik probléma például a különböző irányelvek ratifikációjának elmaradása. Feltérképeztük, hogy mi a helyzet az Európai Unióban, megnéztük, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek nem ratifikáltak különböző egyezményeket. Visszatérve a jogállamiságra, azt tapasztaltuk, hogy három forgatókönyv figyelhető meg. Az egyik az, amikor a tagállamoknál érintetlen a jogállamiság vagy az alapvető jogok helyzete lehetnek egyes esetek, egyedi esetek, de ezeket a nemzeti mechanizmusok képesek orvosolni. A második esetben láthattunk intézményi diszkriminációt, vagy idegen gyűlöletet a kisebbségek iránt, ugyanakkor amikor beavatkoznak a nemzetközi mechanizmusok, általában azt tapasztaljuk, hogy a jogok érvényesülnek. A harmadik eset pedig az, amikor a jogállamiság visszaszorul, alkotmányos szinten is, és ilyen esetekben nehéz beavatkozni, nehéz fellépni és orvosolni ezeket a problémákat, mert ez gyakran későn következik be. Ezért amikor szemügyre vesszük a jogállamisági mechanizmusokat, arra szólítjuk fel a függ független bizottságot, hogy vizsgálja meg ezeknek a helyzeteknek, illetve jogsértéseknek a súlyosságát, előfordulási gyakoriságát. Egy ilyen független testület vagy bizottság feltérképezheti a különböző kockázatokat, és beavatkozhatna, még mielőtt a helyzet túl komolyra fordulna, és bekövetkezne a harmadik forgatókönyv, amikor már túl későnek bizonyul egyeztetni az érintett tagállammal. Vannak indikátorok, illetve a bizonyítékok gyűjtése is nagyon fontos az ilyen jogsértések szisztematikusságának figyelembevétele szempontjából, ezért az Európai Bíróság munkájára hívjuk fel a figyelmet, ahol is számos ilyen ügyel foglalkoznak, és nyomon kell követni azt is, hogy a különböző ítéletek végrehajtása milyen mértékű, és a miniszterek tanácsának végrehajtási jelentéseit is meg kell nézni, illetve az Emberi Jogok Európai Bíróságának 39-es határozatát. Az alapjogi kartát lehetne egyfajta jogi alapkartaként tekinteni, egy teljes körű kartaként, amely nem az Európai Unió beavatkozási lehetőségeit korlátozza, hanem szélesebb körű lehetőségeket nyújt, hiszen ott van az 51-es cikk, az alapjogi karta 51-es cikke, amely felhasználható. Úgy gondoljuk, hogy a rendszer szerű jogsértéseket össze lehetne kapcsolni, és meg lehetne vizsgálni, hogy ezek az alapjogi kartát a demokrácia tekintetében hogyan sértik meg a különböző tagállamokban, és a, az Európai Bíróság szempontjából a harmadik felek beavatkozása is különösen fontos lehet, amikor diszkriminációval kapcsolatos esetekről vagy gyűlöletbeszédről van szó, és a kollektív, a csoportos keresetek benyújtása is hasznos lehet más egyéb nemzetközi mechanizmusokkal együtt. Úgy gondoljuk, hogy a bíróság egyéb intézkedései is hasznosak lehetnek, amelyek feltartóztathatják az érintett tagállamokat, hogy egy adott módon lépjenek fel. Azt tapasztaltuk, hogy már így is nagyon sok érdekes javaslat hangzott el. Az Európai Parlament a civil társadalom függetlensége és finanszírozása szempontjából sok érdekes javaslatot tett, az új többéves pénzügyi keret is, valamint egy új pereskedési alap is egy jó esély lehet ahhoz, hogy a kisebbségek jogait jobban érvényesítsük, és biztosítsuk azt, hogy az Európai Unió tagállamaiban azonos standardokat élvezhessenek. Köszönöm szépen, és érdeklődéssel várom a kérdéseiket. Um, Köszönöm szépen. Köszönöm annak a kevés számú képviselőnek, aki megjelent ma. A 2004-es kisebbségi jelentés óta Sergio Carrera is ezen a témán dolgozott. Nagyon komplikált ügyről van szó, nagyon összetett ez a terület. A kisebbségek fogalom meghatározása az EU-n belül nagy kérdés önmagában, és 2004 óta a nagy bővítési hullám óta még inkább fontos kérdés ez. Ott van a minőség irányelv és más, az egyenlőség irányelv és más jogszabályok is, amelyekből kiderül, hogy a védelmi mechanizmusok, ugye ezek kapcsolódnak az ENSZ, az Európa Tanács munkájához, tehát nagyon összetett területen tevékenykedik az EU, az EU hatékonysága nagy kérdés ezen a területen. Az egyenlőségi irányelv végrehajtása is hézagos. A jelentés saját kezdeményezésű jelentés. Nagy úr kezdeményezésére készült. Gild úr jogász és a többi szerző is nagyon tapasztalt ezen a területen, de ez nagyon sokszintű probléma. Nagyon remélem, hogy sikerül körvonalazni azokat a területeket, ahol az EU-nak lehetősége van fellépésre. Értékelési panelekre is javaslat született már korábban. A diszkrimináció a kisebbségek számára nagyon fájdalmas jelenség, és a jogi eljárás véghezvitele nagyon nehézkes a kisebbségek számára. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom ezt a jelentést, és nagyon fontos azt is látni, hogy az EU hol kaphat szerepet. Remek munkáról van szó, de nagyon csalóka módon komplex ez az ügy. Nemzetközi jogi rendszereket is érint, nagyon sok információt tartalmaz ez a tanulmány, ami nagyon időszerű és nagyon témába vágó. Köszönöm szépen van-e kérdés, különösen a jelentéssel kapcsolatosan? Nekem van egy kérdésem, ha másnak nincs. Nincs. Az én kérdésem a következő. Kapcsolódik ez a kisebbségekre vonatkozó irányelvhez. Volt egy olyan elképzelés, hogy a nyelvi és egyéb kisebbségek védelmében intézkedéseket tesznek. Ön hogyan definiálná a diszkriminációnak kitett kisebbség fogalmát. Ez hogyan változott az elmúlt időszakban? A különböző kisebbségeket mindez hogyan érinti? Például olyanokra gondolok, akik olyan csoportokra, amelyek fai vagy vallási alapú diszkriminációt szenvednek el. Az európai szintér hogyan kapcsolódik ehhez kapnak-e védelmet a kisebbséget? Ha én európai állampolgár volnék, aki diszkriminációt szenved el vallása miatt munkahelyén, mert mondjuk muszlim, akkor az Európai Uniótól számíthatok-e védelemre mondjuk az irányelven keresztül, vagy valamilyen átfogó jogvédelmi eszközön keresztül? Azért jó kérdés ez, mert a kisebbségek védelme már azért is nehézkes dolog, mert meg kell határozni bizonyos embercsoportokat. Fontos volna megérteni, hogy mi történik az egyes esetekben, illetve embercsoportok esetében, például, hogy a roma kisebbséget nézzük, őket csoportként kell védeni, vagy egyénként? az adott ország jogi rendszerében, és az EU hol kapcsolódik bele ebbe a munkába. Tudom, hogy nagy kérdés ez, de fontos kérdés. Folytathatjuk a saját kezdeményezésű jelentések írását, de először azt kell meghatároznunk, hogy eh, hol van az Európai Unió szerepe ebben, a Szociális Foglalkoztatási Bizottság foglalkozik az irányelv, illetve van egy horizontális irányelv, és hogyan illeszkedik ez a szabályozási körképhez. Köszönöm szépen. Köszönöm a kedves szavait és a kérdést is. A tanulmányban valóban elismerjük, hogy ami a definíciókat illeti, jelen pillanatban a tagállamok kizárólagos hatásköre meghatározni azt, hogy mit jelent a, minő, a kisebbség. Van egy Európa Tanácsi keretegyezmény a kisebbségekkel kapcsolatosan, amely körvonalazza, hogy a tagállamoknak milyen mozgásteret ad a definícióban. De számunkra nem is annyira fogalom meghatározásról van számunkra kérdés, hogy mit jelent a kisebbség, hanem hogy mit tehetünk szisztematikus, rendszer szintű diszkrimináció esetén. Felismerjük, hogy az EU-nak nincsen joga meghatározni például a roma kisebbség fogalmát vagy körét, mégis sikerült úgynevezett soft jogi, puha jogi intézkedéseket tennie amelyel a roma kisebbség helyzetét kívánják javítani, olyan értelemben, hogy a tagállamokban hogyan kaphatnak nagyobb védelmet a roma állampolgárok, illetve a mobilitás jogával élő romák. 2010-ben Franciaországban, Olaszországban voltak kilakoltatások, ezek ellentmondásokat vetettek fel, és végül is eh, nem a nemzeti roma integrációs stratégiákon keresztül oldották meg ezeket a problémákat. Arra kell összpontosítanunk, amikor intézményes szintű lesz az, a diszkrimináció csoporthoz való tartozás miatt. How EU could protect uh, better. Fú, az, hogy az EU hogyan tudna az egyéneknek fokozottabb védelmet biztosítani. Hogyha egyedi esetről van szó, akkor a horizontális diszkrimináció ellenes irányelvnek vannak nagy lehetőségei, ez még függőben van, mert az egyéneknek, és ezt megfogalmazok a tanulmányban, egyelő védelmet kell biztosítani munkaerőpiaci vagy más területen felmerülő diszkrimináció esetén, függetlenül attól, hogy milyennek az alapja. Egyelőre csak a, az említett irányelv ad védelmet a különböző alapú megkülönböztetésre, de csak a foglalkoztatás területén. Hogyha rendszer szintű, intézményes szintű diszkriminációval szembesülünk, akkor azt látjuk, hogy a többségi orientáció vezérli ezeket, a civil társadalomnak és a nemzeti és nemzet fölötti szabályozásoknak nehéz megoldást kínálni, ezért szerettük volna a rendszerbe beépíteni a jogállamisági megközelítést. Köszönöm. szépen. Mint az elején elmondtam, nagyon fontos ez a jelentés. Remélhetőleg a kisebbségi jelentésen is túlmutat majd ennek a felhasználása az alapvető jogok területén. Köszönöm szépen a munkát és erre szeretném, hogyha a kollégáinak is átadná köszönetünket. Tovább léphetünk-e vajon a következő témára? Igen. Az 5, 6, 7, 8, 9, 10-es pontokra, illetve a 11, 12-esre. Ezek mind-mind országjelentések, és ajánlások a bizottság részéről tanácsi határozatra nézve, hogy az EU és az említett országok között tárgyalásokat kezdjenek a személyes adatok cseréjéről az Európol és az említett országok között, ezek közép, földközi tenger és közel-keleti országok, az érintett országok Algéria, Izrael, Egyiptom, Jordánia, Libanon, Malajzia és Törökország. Előadóként e, szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy minél hamarabb lezárja ezt az eljárást a parlament, és el tudja kezdeni az érintett országokkal a tárgyalásokat a bizottság. Oh, sorry. Okay. So, um, just to explain, colleagues, a bit of a long... Egy kis magyarázat, lehet, hogy egy kicsit hosszú lesz. Kérem, hogy legyenek türelmesek. A tanács szeretné minél hamarabb megkezdeni a tárgyalásokat, a parlament a tárgyalás végén adja hozzájárulását, de politikai jelzést kell kiadnunk, hogy a tanács és a bizottság átlása a tárgyalás kereteit és az irányelveit, vezérelveit. Ahogyan a jelentéstervezetben is szerepel, de gondolom nem olvasták el a jelentéstervezeteket, de ha igen, mégis, akkor olvashatták, hogy a tárgyalási mandátum azon alapul, hogy az Európai Unió alapvető jogok és szabadságjogok területén ezeket nagyon fontosnak tartja, és jogilag kötelező garanciákat sürget az alapvető jogok védelmében. Nem szabad gyengíteni az adatvédelmi szabályokat, közvetlen vagy közvetett módon ezeket érvényesíteni kell. Az EDF eh, hangsúlyozta véleményében, hogy nagyon fontos, hogy meghatározzuk eh, a személyek körét minden országban. A bizottságnak hatástanulmányt kell végeznie a különböző garanciák végrehajtására nézve, és ezek meghatározására nézve. Olyan kérdések, mint a továbbfeldolgozás, az adat megtartási időszakok, a specificitás eh, elve, illetve az adatcsere tilalma a kegyetlen vagy embertelen bánásmód esetén nagyon fontos kérdések, illetve különböző bűncselekményekről, ezeknek a definíciójáról is egyeztetnünk kell, kollégák. Az EDPS és a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságok az EU-ban működnek, de a partnerországaink nem rendelkeznek hasonló független felügyeleti szervekkel, ezért a két félre kötelezettséget kell rónunk, hogy ilyen hatóságot hozzanak létre, amely jogsértés esetén a megállapodást felfüggesztheti, vagy megszüntetheti. Az adatokat csak az országon belül adhatják át, hogyha az eredeti célt szolgálja ez az adatátadás. Politikai vélemények, vallási filozófiai meggyőződés, genetikai adatok, egészségügyi adatok, szexuális életre vonatkozó adatok csak kivételes esetben tárolhatók az adatalany kifejezett hozzájárulásából. Az Europolnak nemzetközi megalapodásokra van szüksége a személyes adatok cseréjére az érintett országokkal, de nagyon körültekintőnek kell lennünk az adatvédelmi területen, az emberi jogok területén, az elszámoltathatóság területén, ezeket a szabályokat nem szabad felvizezni. Hogyha megállapodás születik, amely nem felel meg a kartának és az adatvédelmi szabályoknak, a kárta szabályának megsértése merülhet fel. Most szeretném megadni a frakciók szónokainak a szót. Jelen van a bizottság és az adatvédelmi felügyelet képviselője is. Hogyha van kérdés, akkor ők szívesen válaszolnak. Ki szeretne szót kérni? Szepo asszony. Köszönöm szépen, Claude, nagyon röviden. Emlékszem, hogy egy első eszmecserét már tartottunk ezekről a megállapodásokról, amelyeket különböző országokkal kötünk, és a bevezetődben te is felvázoltad az esetleges problémákat. Azt hiszem, hogy csak hangsúlyozni tudom azt, hogy a helyzet a listán szereplő országokban nagyon eltérő, illetve egy problémát jelent az is, hogy hogyan kezeljük az adatokat ezekben az országokban, hogyan folytassuk ezt a munkát. Figyelembe kell vennünk, hogy európai állampolgárok adatait nem továbbíthatjuk olyan országokba, ahol nincs biztosítékunk azzal kapcsolatban, hogy mit kezdenek ott az adatokkal, illetve mi lesz az ilyen adattranszferek esetleges következménye és milyen kezekbe kerülnek az adatok, milyen felhasználásra kerülnek. Ezzel kapcsolatban az Európollal és a bizottsággal már tartottunk egy első eszmecserét, de úgy gondolom hasznosabb lenne, hogyha a jelenlegi folyamatokról további tájékoztatást kapnánk. Tehát nyomatékosítanám azt, amit elmondtál, és egy eszmecsere kell a többi intézménnyel is, hogy tisztán lássuk, mi forog kockán, és hogyan alakulnak a tárgyalások az elkövetkező hónapokban. Köszönöm szépen. Még valaki szeretne hozzászólni, mert ha nem, akkor megadnám a szót Mazierski úrnak a tanácstól. Kérem, hogy reagáljon röviden. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy mi a dolgok állása a tanácsban. Az elnökség, illetve az érintett tanácsi munkacsoport már hat alkalommal ülésezett. Ezeken az üléseken ezt a tanácsi határozattervezetet megvitattuk. Alapvetően a tagállamok minden alkalmat megragadtak ahhoz, hogy hangsúlyozzák, hogy egyértelmű, pontos biztosítékokra és ellenőrzésre van szükségünk, védenünk kell az alapvető jogokat, a személyes adatokat, és biztosítani kell a személyek szabadságát. Az Európai Adatvédelmi Biztostól már kaptunk egy választ, ezt is megpróbáltuk beépíteni a szövegbe. A következő ülésünk holnap lesz. Remélhetőleg megállapodunk akkor a szövegben, és uh, a koreper elé kerül, majd a tanács is elfogadhat, elfogadhatja. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottság részéről Micsi asszony következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretnék köszönetet mondani önnek, elnök úr, aki az előadó is egyben, ezért a fontos anyagért. amiért rendelkezésünkre bocsátja ezeket az információkat a tárgyalási folyamat előtt. Azt hiszem, hogy mi is teljes mértékben egyetértünk az ön aggodalmaival, hiszen biztosítanunk kell, hogy a jövőben megkötött megállapodások tartalmazzák a biztosítékokat a magánélethez való jog, az adatvédelem és egyéb alapvető jogok összefüggésében, tiszteletben tartva a szerződésekben és a kartában foglaltakat. A bizottság minden erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy a szükséges biztosítékok a tárgyalási irányelv szerves részét képezzék. Ahogy az elnökség is hangsúlyozta az imént, számos egyeztetésre már sor került a tagállamokkal, a tárgyalási irányelv tervezetről, és ezek a tárgyalások lehetővé tették, hogy még inkább erősítsük ezt a szöveget, és remélhetőleg önök is egyetértenek majd azzal, hogy az irányelvek, illetve a tanácsi határozat, amelyet remélhetőleg a tanács hamar elfogad, megadják a lehetőséget a bizottságnak, hogy elkezdje a tárgyalásokat, és ezek remélhetőleg teljes mértékben tükrözik azokat a pontokat, amelyek az jelentéstervezetben is szerepelnek. Már elhangzott, hogy az adatvédelmi biztos is a véleményében kifejezésre jutatott számos aggodalmat. Talán egy dologra szeretnék kitérni. Az ön jelentése említi a felügyelőhatóság szerepét a harmadik országokban. Természetesen egy független felügyeleti hatóság az adatvédelmi biztosítékok egyik sarokköve, és ez egy olyan cél, amelynek elérésére mindenképpen törekedni fogunk. Ugyanakkor az adatvédelmi hatóságnak megadni azt a jogot, hogy döntsön arról, hogy a parlament felfüggesztheti-e a tárgyalásokat, vagy sem. Úgy gondolom, hogy ez túlmutat egy független adatvédelmi felügyeleti hatóság jogkörén. Ami pedig azt illeti, hogy biztosítanunk biztosítanunk kell a harmadik fél részéről a biztosítékok érvényesítését, utalnék a tárgyalási irányelvre, amely rendelkezik a nyomonkövetési mechanizmusról, valamint a megállapodások rendszeres felülvizsgálatáról. Egyértelmű, hogy ez nagyon fontos lesz a bizottság számára is. Végezetül pedig, elnök úr, Szeretném biztosítani önöket a felől, hogy az Európai Bizottság kész arra, hogy rendszeres tájékoztatást adjon a szakbizottságnak arról, hogy hogyan haladnak a tárgyalások. Köszönöm. Köszönöm szépen. Végezetül Viavirovszki úr az adatvédelmi hatóság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Az adatvédelmi biztos fő aggájai, fő pontjai bekerültek ebbe az anyagba. Szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk ennek a jelentésnek, amelyet ma ismertettek, és a jelentésben szereplő számos gondolat kulcsfontosságú a későbbi tárgyalások szempontjából. Három dolgot szeretnék kiemelni olyan pontokat, amelyek az adatvédelmi hatóságok szempontjából kulcsfontosságúak. Az egyik az adatok továbbításával kapcsolatos. Két pont szerepel a jelentésben erről, és ezek hangsúlyozzák, hogy egy adott országban az intézmények felé való adat továbbítás az adatok továbbításának eredeti céljához kell, hogy kapcsolódjon, és egy másik országba való további adattranszfer nem szabad, hogy engedélyezett legyen. Szerintünk ez kulcsfontosságú. Bármilyen fajta megállapodás működése érdekében. Mi úgy gondoljuk, hogy az Európol számára ez nagyon pozitív, de fontos, hogy a különböző biztosítékok érvényesüljenek. A harmadik gondolat pedig, amelyet szerettem volna hangsúlyozni, az az, hogy a jelentések rámutatnak arra, hogy az Európolnak tiszteletben kell tartania az Europolhoz továbbított adatok korlátozott felhasználását. Egyetértek azzal, hogy egy adott országban különböző az adatvédelem szintje. Vannak olyan országok, mint Izrael, ahol léteznek ilyen rendelkezések, de vannak olyan országok, mint Algéria, ahol nincsenek ilyen fajta adatvédelmi rendelkezések. Tudnám ismertetném a, a helyzetet a különböző országokról, de természetesen írásban is eljuttatjuk a jogalkotó felé ezeket az információkat. Köszönöm szépen, Mierovszki úr. Azt hiszem, hogy ezzel a ponttal kapcsolatban le is zárhatjuk az eszmecserét. Május 30-a a módosítók benyújtásának határideje, délután 18 óra, és azt hiszem, hogy júliusban megpróbáljuk ezt a plenáris napirendjére tűzni. Köszönöm szépen, köszönöm Birgit, és köszönöm a kollégáknak is a hozzászólásaikat. Again, a bit ahead of time. I'm just checking. Egy kicsit megint túl jól haladunk. Azt nézem most, hogy a cepollal kapcsolatos napirendi pontot meg tudjuk-e vitatni, de a kollégák most azt tanácsolták, hogy a következő pont a 14-es pont, amely a cepol kapcsolatos. Azok a kollégák, akik itt kellene, hogy legyenek, nincsenek most itt, úgyhogy eh, megint tartanunk el egy 30 perces szünetet. Sajnálom, ma gyorsabban haladunk, mint ahogyan azt elterveztük, úgyhogy a 14-es cepollal kapcsolatos pont megvitatására 11 órakor kerül sor vagy esetleg talán hamarabb? Van-e esély ennek megvitatására? Okay, so confirm, uh... Megerősítették. Most a titkárság részéről 30 perces szünetet tartunk. Azt kérném, hogy Tíz óra 55 perckor legyenek ismét a terembe, 10 óra 55 perckor folytatjuk. Egy 25 perces szünet után. 10.55, thank you. 10, sorry, is it strange that it's 10.55 instead of 11? No, it's just that we have votes at 11.15, so... 11 óra 15-kor akkor szavazunk, és ezért 10 óra 55-kor folytatjuk. Be.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 Kedves kollégák, köszönöm szépen a türelmet. A 14. napi rendű pontunkra térünk, és 11-15-kor, 4-12-kor fogunk szavazni. Gyorsan haladtunk, ezért eh, kell időről időre szünetet tartanunk, ezt azok kedvéért mondom, akik most érkeztek. 14. pont, egy delegációs eh, látogatásról szól ez, a CEPOL létesítményében április 5-6-án volt, eh, Gál Kinga volt a delegáció vezetője. Gál asszony az, Euró, az EP e előadója volt eh, a 2014-15-ös eh, jelentésnek, amely CEPOL munkásságával foglalkozik. Először Vemekens úrnak adom esetleg meg a szót? Nem. Kinga, kérem, hogy mutassa be a jelentéstervezetet, és ezután Mameken úr felszólása következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos. Néhány szót szeretnék szólni erről a látogatásról. A CEPOL központjába látogattunk el áprilisban, Szeretnék a jelentésről is szólni. A jelentést elolvashatják. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok fontos dolgot tartalmaz. Megpróbálom röviden aláhúzni a legfontosabb üzeneteket, amelyeket megfogalmaztunk a látogatás során. Először el kell mondanom, hogy nagyon ritka, hogy olyan látogatáson veszünk részt, ahol elismerik a mi itt végzett munkánkat. A CEPOL munkatársai arról tájékoztattak minket, hogy mivel a parlament módosítót nyújtott be a CEPOL mandátumára vonatkozólag, ennek következtében látványosan változott a CEPOL munkája, Ez a központ olyan rendészeti képzési központ, amelynek a képzései most már tényleg számítanak Európában, különösen a biztonsági terrorizmus elleni intézkedések területén. Egyre nagyobb az igény a szolgáltatásaikra, az oktatásra, az tapasztalatcserére a terepen dolgozók között. Ez azért vált lehetségessé, mert kiegészítettük, módosítottuk az intézmény megbizatását. Ez a LIBE munkásságának és a parlament munkásságának nagy eredménye. Röviden. A delegációs látogatás célja a legfrissebb fejlemények áttekintése a CEPOL munkájában, az ügynökségre vonatkozó új jogszabályok bevezetése után 2016-ban történt ez. Jó magam, és Mamikins úr, a szocialista kollégám, nagyon jó és nagyon érdekes vitákon vehettünk részt az ügyvezető igazgatóval, az ügyvívő helyettes igazgatóval, illetve a Lébe titkársága ragyogóan szervezte meg ezt a találkozót. A jelentés pontosan elmagyarázza, hogy mi minden történt ott. A CEPOL központot látogattuk meg, a magyar állam díjmentesen rendelkezésre bocsátotta ezt a létesítményt, és felújította. Gyönyörű tehát ez a központépület. Úgy tűnik, lassan kinövik, mert egyre több feladatot kap a CEPOL és mivel nagy az érdeklődés a munkájuk iránt. Schröder úr, az igazgató, elmagyarázta, hogy az rendészeti képző ügynökségre való átnevezés is tükrözi az új mandátumot. Újítás, hogy a az ügynökségnek nem csak támogatnia kell és koordinálnia a nemzeti partnerek által végzett tevékenységeket, hanem tréninget, képzéseket szerveznek, és oktatási anyagokat fejlesztenek. 2017-ben sokat változtak a politikai prioritások, 208 képzési kezdeményezést hajtottak végre, 105 helyi, képzést, 95 webináriumot és 8 online kurzust. Hogyan is működik mindez? 2014-ben a CEPOL tevékenységein körülbelül tízezeren vettek részt, 2017-ben ez a szám 23.700-ra növekedett tehát a résztvevők száma. Nagyon magas az ügyfél elégedettség mértéke. A képzési tevékenységek az EU politikai prioritások köré csoportosulnak, a munkatársak igényeire épülnek fel, nem általános elméletekről van szó, hanem az operatív munkatársak igényeiről. Magas szintű nemzetközi szakértőket vesznek igénybe. tudás központot hoztak létre a terrorizmus elleni küzdelemben. Ezen a területen nagyon fontos, hogy a különböző nemzeti rendőrségi erők tudjanak egyeztetni, hiszen nagyon más a tapasztalatuk és a tudásuk. Közös képzéseket szerveznek tehát számukra, a CEPOL a teljesítetlen képzési igényeket felmérte a kiber bűnözés területén, súlyos és szervezett bűnözés területén kapacitásépítést indítottak harmadik országokban. Ez egy kísérleti projekt az EU-MENA terrorizmus elleni partnerségi program közel-keleti és észak-afrikai országokkal közösen hagyják ezt végre. Egy nagyon hasznos programról van szó, Tapasztalat, cserét tesz lehetővé az operatív munkatársakkal, a tekintetben, hogy egy terrortámadás esetén mit lehet tenni. Az alapvető jogok támogatása nagyon fontos, és ezek érvényesítése Röder úr és a munkatársak is gyakran hangsúlyozták, hogy a CEPOL munkaterhelése nagyon megnőtt, de az erőforrásaik nem ugyanilyen mértékben. Gyakran az ülés alatt elmondták, illetve a viták alatt is, hogy a közö, következő több éves pénzügyi keretben kiegyensúlyozottabb és fenntartható forrás allokációra van szükség a belső biztonság területén. Zárásként még elmondanám, hogy nagyra értékelem a CEPOL munkáját személyesen is, az eredmények fényében, és azt láthatjuk, hogy a CEPOL hírneven megalapozott lett az elmúlt években, és nagyon fontos, hogy a rendészeti képzésre külön testület és ügynökség működjön az Európai Unión belül. Ez előremutató megoldás. Kiegészíteném ezt azzal, hogy a kollégák figyelmét fel kell arra hívnom, hogy fontos az erőforrásokat fokozni az ügynökség számára, hiszen nagyon hasznos munkát végeznek. Látjuk, hogy a megbizatásuk bővült, a munkaterhelés jelentős, ezért én támogatnám azt az elképzelést, hogy kiegyensúlyozottabb és fenntarthatóbb legyen a forrásallokáció a CEPOL számára. Mamikins kollégának szeretném köz, megköszönni, hogy velem volt ezeken a találkozókon, az egyeztetéseken, és köszönet életi a munkatársakat is, a munkáért és az előkészített tervezetét. Köszönöm, Kinga. Van-e még valaki, aki a CEPOL témában szót szeretne kérni? Szót szeretne kérni? Ha nincsen, akkor köszönöm Gál kollégának a jelentést. Nagyon fontos a bizottság számára, hogy az ügynökségek munkáját nyomon kövesse az eljárási szabályaink alapján. Köszönöm szépen a beszámolót. És köszönöm a figyelmet a kollégáknak is. 11 óra 6 perc van, és pontosan 11 óra 15 perckor, vagyis negyed 12-kor elektronikus szavazást tartunk. Addig nem is mondok már mást. Kivárjuk a negyed 12 Köszönöm.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 Um, Tisztelt kollégák, kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet, hogy elkezdhessük az elektronikus szavazást. Azt ígértem, hogy időben elkezdjük, úgyhogy kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Kezdjük akkor a szavazást. I made an announcement. Egy bejelentést szeretnék tenni, mert ezt az ülés elején már jeleztem, azzal kapcsolatban, hogy az adatvédelmi pajzs kérdésében az előadó egyeztetett az érintett frakciókkal azzal kapcsolatban, hogy a kompromisszumokat még finomítani kell, és ezért, valamint a részvétel miatt is az adatvédelmi pajzsal kapcsolatos jelentésről a szavazást el kell halasztanunk. Ezt az ülés elején is bejelentettem, de most még egyszer bejelentem. Konszenzus volt ezzel kapcsolatban, ezt észszerűnek tartjuk, de minél hamarabb szavazni fogunk erről az anyagról is. Úgyhogy akkor a következő pontról szavazunk, ami a fennmaradó rendelkezések hatályba léptetésével kapcsolatos jelentésről szól, de kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. A Schengeni vívmányok Schengen információs rendszerre vonatkozó fennmaradó rendelkezésének Bulgáriában és Romániában való hatályba léptetéséről szóló jelentésről szavazunk. A napirenden nem korrekt a hivatkozás. 15.820 per 2017 rev 1 a hivatkozás. Makovei asszonyt, az előadót kérdezném, hogy szeretne-e hozzászólni még a szavazás előtt. Suntem mult mai aproape. Nagyon köszönöm. Most mi következünk a Schengeni térséget, illetően Bulgária és Románia. Most Románia és Bulgária a határokon a visszautasításokat láthatják, de más országok nem láthatják a vészhelyzetre vonatkozó közléseket Romániából és Bulgáriából. És ezt most bevezetjük a Schengeni mm, rendszerbe, így a román és bolgár figyelmeztető jelzések minden országban láthatóak lesznek majd, és így minden ország együttműködhet politikai szinten ezen kérdésekben. Így közelebb rukkolunk a Schengeni rendszerhez, úgymond. És azt is szeretném megemlíteni, hogy az európai polgárok biztonsága nagyon fontos számunkra. Az is fontos, hogy a tagállamok korrekt, naprakész információkat tápláljanak be a rendszerbe, és együttműködjenek. Köszönöm szépen. Most akkor átérhetünk a szavazásra. Minden módosítót visszavontak, úgyhogy a záró szavazás következik. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 34-en szavaztak mellette, egy kolléga elleneketten tartózkodtak. Gratulálok az előadónak. Köszönöm, Makovei asszony. Most átérünk a következő jelentésre az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közti belső biztonsági alap részét képező a külső határok és a vízum ügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodás. Egy szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, 34-en mellette, egyen, egy kolléga ellene, hárman tartózkodtak, most pedig következik a megállapodás az EU és Izland közti megállapodásról. A belső biztonsági alap részét képezi a külső határok és a vízmügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról. Visztisen úr az előadó szeretne hozzászólni? Ha itt van, nincs itt. Nem tud hozzászólni, mivel nincs itt. Nyugalom, nyugalom. Rendben, akkor megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, 33-an mellette szavaztak, egy kolléga ellene, hárman tartózkodtak. A következő pont, amiről szavazunk, az európai főügyész kinevezésével foglalkozó testület európai parlamenti tagjelöltje a tanács 14. cikke bekezdése értelmében. A Antonio Mura az egyik jelölt, az egyetlen jelölt titkos szavazás, és most megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-en mellette, hárman ellene szavaztak egy eh, tartózkodással, tehát eh, Mura úr a jelölt. Köszönöm szépen, ennyi volt a szavazás, és az ülésünk vége is. A következő ülésünkre június 4-én délután 15 órakor kerül sor.